engedjék meg, hogy folytassuk az albizottság ülését. Most lengyelre váltok. Ez francia viszont. Jó reggelt kívánok! Ö, Mindenki megkapta a napirendet. Van-e a napirendre kapcsolatosan megjegyzésük? Úgy tűnik, hogy nincs. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy az elnökasszony egy ENSZ delegáció tagjaként New Yorkban van. A mai napon én fogok elnökölni, meg kell, hogy elégedjenek a személyemmel, és remélem, hogy nagyon gyümölcsöző lesz a mai nap. Megkapták a napirend tervezetet, napirendet. Először a kérdések órája következik, aztán az indonéziai helyzet, továbbiakban a burmai helyzetről lesz szó, délután pedig itt lesz velünk Popovski úr, utána Egyiptommal foglalkozunk, 16 óra 30-tól Svaziföld helyzetéről lesz szó, aztán pedig délkorával foglalkozunk, végül pedig Konakri Gineával. Tehát, ahogy látják, nagyon-nagyon sok témánk van a mai napra, és remélem, hogy mi elmélyülten tudunk mindegyikkel foglalkozni majd. A második napi rendi pontunk az október 3-a, 4 ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincs megjegyzésük, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem az elnök közleményei a harmadik napi rendi pont, ezzel kapcsolatosan szeretnék emlékeztetni arra, hogy az legutóbbi plenáris ülésen Iránnal kapcsolatosan elfogadtunk egy állásfoglást, és akkor elmondtuk, hogy Iránban egyre inkább rosszabbodik a helyzet, egyre több a letartóztatás, a politikai aktivistákat letartóztatják, az igazságszolgáltatás hiányos, a vallási és etnikai kisebbségeket üldözik, az emberjogi védőket üldözik, az ügyvédeket, az NGO-k képviselőit, a civil társadalom képviselőit üldözik, és nagyon sok embert végeznek ki. A halálbüntetés még kiskorúakon is végrehajtják. Tehát a halálbüntetéssel kapcsolatosan moratóriumot kértünk. Természetesen tudjuk azt, hogy jelenleg ez nem működik, de mindenképpen meg kellett tennünk ezt a lépést. A következő ülésünkön, december 5-én majd találkozunk az ENSZ rendkívüli küldöttjével, Siraki úrral, és remélem, hogy elmélyítjük majd vele ezt a témát. Beszéltünk a penális ülésen Allah Abdel Fatah úr kérdéséről is, az egyiptomi blogger, és azt kérjük, hogy azonnal bocsássák szabadon Egyiptomban ezt a blogget. A hatóságok ne katonai bíróságok vizsgálják a, az ilyen típusú ügyeket. Fogunk még ma az egyiptomi helyzetről beszélni. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz a vita Egyiptomról november 25-én Washingtonban az Európai Unió és az Egyesült Államok tanácskoznak, csúcsalálkozóra kerül sor. És a współpracy. Azt kérjük, hogy az együttműködés a béke érdekében erősödjön a két kontinens között, de ezen kívül lesz szó a kereskedelmi kérdésekről, a munkahelyekről, és azt is szeretnénk, hogyha a palesztinok és az izraeliek között a párbeszédet felvennék. Azt szeretnénk, hogy az ENSZ képviselve legyen, az ENSZ-ben képviselve legyen Palesztina, ami a az afrikai helyzetet illeti, itt is fejlemények vannak, kritizáltuk Iránt, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a veszély Iránban az atommal kapcsolatosan. Egy állásfoglalásra irányú indítvány született Ukrajnával kapcsolatosan. November 17-én a parlament elfogadott egy szöveget, a társulási megállapodással kapcsolatosan, tehát EU-Ukrajna között azt szeretnénk, hogy az Európai Unió minden erőfeszítést megtegyen, annak érdekében, hogy ezt a megállapodást a lehető leggyorsabban aláírják, és még ezt ebben az évben megtegyék. Alá kell húzni, hogy természetesen mindez meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament október 27-i állásfoglalásának, amely szövegben jeleztük azt, hogy Julia Timoshenko letartóztatása a megállapodásban mindenképpen problémát okoz, akadályt okoz kaptunk tájékoztatást Julia Timosenko egészségi állapotáról, és sokan kérik azt, hogy legyünk szolidárisak Timosenko asszonynyal. November 25-én ünnepeltük a, a nők elleni erőszak nemzetközi napját. Volt szó egy témáról, és a és Kongó, Libéria, Afganisztán női képviselői folytattak eszmecserét. Elmondták, hogy milyen tapasztalatokat éltek át a fegyveres konfliktusok során az ENSZ biztonsági tanácsa a szexuális erőszakot, mint egyfajta tudatos háborús taktikának tekinti. És lát, látjuk azt, hogy most már el lehet ítélni olyan embereket, akik fellépnek az ilyen taktika ellen. 125 ország ítélte el a családon belül elkövetett erőszakot is. Természetesen még nagyon sok munkánk van e kérdéssel kapcsolatosan is, és majd a jövőben visszatérünk számos alkalommal a kérdésre. Nagyon sok kérdés kell még megoldanunk. Továbbá beszéltünk Alek Baleckiről is, ő emberjogvédő. Ő ide eljött az Európai Parlamentba, és az AFED bizottságban júniusban szólalt fel, én most itt a saját nevemben szólok. Úgy gondolom, hogy az, az adott emberjogvédő beszéde nagyon hatékony volt. Ez az illetőt november 24-én négy és fél évre ítélték, kényszermunkára ítélték. Az volt a vád ellene, hogy nem vallotta be a jövedelmét, hogy illegális jövedelemhez jutott, és ezen az alapon ítélték el. Az Európai Parlament kiadott egy speciális nyilatkozatot a témával kapcsolatosan a sajtóban. Az Európai Parlament és az AFET foglalt tehát állást e témával kapcsolatosan, a négyes ponttal kapcsolatosan Nikol Nielsen asszony tette fel a, ezt a kérdést, amelyet aztán a következő pedig Brépolsz asszony kérdése lesz. Kérem, hogy mondja el a kérdését. Brépolsz, eh, Dank u wel, eh, voorzitter. Ik, eh, of er werd mij gevraagd om die vraag. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, elnök úr. Engem bíztak meg azzal, hogy Nikol kérdését bemutassam. Nem New Yorkban van, csak késni fog. Tulajdonképpen Franciaországban van. Azt hiszem, hogy a bizottság már megkapta Nikolnak a kérdését. És ez egy elég világos kérdés, hiszen a kínzásnak a nemekre jellemző formáiról van szó. A kérdés pedig az, hogy az új iránymutatás, amelyet megfogalmazott az Európai Unió a kínzás elleni harc keretében, mennyire fogja biztosítani a bizottság által, hogy e, a kínzásnak a nemi jellegzetességeire figyelnek majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most megkapja a következő hozzászóló szót. Nagyon szépen köszönöm. a különböző kínzásformák, amelyeket a kérdésben megemlítettek, tehát például a nemi megcsonkítás, a nemi szervek megcsonkítása, stb., az egy másik iránymutatásban is szerepel, és pedig a nők és a lányokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés és erőszak. 2010. decemberében az emberi jogi munkacsoport a tanácsban több globális és regionális prioritását állította föl ezen iránymutatásnak. Ez pedig foglalkozik a korai és az erőszakos kényszerházasságokkal. Ezt a kampányt most fogjuk elindítani. Aztán a nők politikai részvételével is foglalkozik, amely majd később kerül sorra, aztán a nemi szervek csonkítása, amely 2012-ben lesz, és aztán az nemi erőszak a konfliktusok során szintén a jövő év programjába tartozik. Tehát a lényeggel foglalkozunk egy más fejezet cím alatt, de tulajdonképpen most áttekintjük az EU-s kínzási iránymutatásokat, és most öntjük végleges formájába ezt a folyamatot. És pedig együttműködésben az EU tagállamokkal és a civil társadalommal. A célkitűzés továbbra is az marad, hogy a harmadik országokat rávegyük, hogy a e, kínzás ellen hatékony lépéseket tegyenek. És van egy külön fejezet az iránymutatásokban, amely azokkal a csoportokkal foglalkozik, amelyek külön figyelmet igényelnek, és itt a harmadik országokat a többi csoport között a nőkkel kapcsolatos különleges védelemben szeretné részesíteni. Tehát a konzultáció során végleges formába öntjük ezeket az iránymutatásokat, és a két iránymutatás, tehát a nők elleni erőszak és a kínzás kérdései összetalálkoznak. Remélem, hogy ez megmagyarázza a kérdést. Elnök. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Szeretném megkérdez, megköszönni a bizottságnak, hogy tájékoztatott. De kollégáim és az magam számára is a legfontosabb kérdés az, hogy foglalkoznak a kérdéssel. Most, hogy ez melyik irányelvbe kerül, ebbe vagy a másikba, nem igazán fontos. A két csomag nyilvánvalóan összetalálkozik majd valamikor, és valószínűleg együtt fogják őket benyújtani ugyanabban az időben. Tehát ez akkor világos, és a bizottságban, a bizottságban figyelemmel fogjuk követni ezt. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a következő kérdés következik. Ez pedig az izraeli jogi szabályozás és pedig a civil, tehát a nem kormány szervek működésével kapcsolatos. Elnézést, nem, mégsem ez a kérdés jön, tehát a sorrend változik. Először foglalkozunk azzal a kérdéssel, amely a kubai alapokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök úr. Andrikelina asszony kérdésével kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a kérdés az EIDHR-rel foglalkozik, tehát az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközzel. Tudjuk, hogy vannak, e, van ennek egy költségvetése, és egy millió 104 ezer euró költségvetéssel több országban sok projekttel foglalkozik. Miért nem tartozik bele az egyes célterületbe? A kérdés az, hogy mely kubai projekteket fogják támogatni. Köszönöm szépen. Nos, akkor most megkérem Donald Regidot, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Nagyon szépen köszönöm. A feltett kérdésekkel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy 2008 előtt, amikor a Kubával való együttműködést újra felvettük, akkor az EIDHR alapján több projektet finanszíroztunk, de ezek elsősorban a társadalmi kohéziós projektekre vonatkoztak. Mostanában a korábban is támogatott projektekkel foglalkozunk, és pedig a nem állami szereplőknek a költségvetési sorába tartozókkal. Mióta 2008-ban elkezdtük az együttműködést, az ilyenfajta projektekre sokkal nagyobb hatást tudtunk gyakorolni, és pedig úgy, hogy 3 millió eurót fordítottunk ezekre a projektekre. Azelőtt ez 300 ezer volt. Az EIDHR-rel kapcsolatban el kell mondani, hogy nagyon nyilvánosan zajlanak le ezek a projektek, és ha figyelembe vesszük azt, hogy a kormány Kubában ezen tevékenységeket nem a fennálló törvényeknek megfelelően működőnek látják, tehát ezért nagyon kockázatos az ilyen projektekben létszövő embereknek a tevékenysége. Láthatjuk, hogy mennyire hogy mik történnek, tehát például letartóztatták az egyik projektvezetőt, börtönbüntetésre ítélték, és ez nem csak ezt a szemét és az egész műveletet veszélyeztette, hanem az Egyesült Államokkal való kapcsolatot is. Az Európai Bizottság és az EKS, tehát a Külügyi Szolgálat közszolgálat velünk együtt elkötelezte magát az emberi jogok és a politikai jogok védelme mellett, és politikai párbeszédet folytatunk Kubával. Úgy látom, hogy ezen párbeszéden keresztül sikerült előrelépnünk. Persze az Európai Unióval való párbeszéd nem a fő oka volt annak, hogy az emberi jogok területén előre léptünk. De a politikai párbeszéd azért hozzájárult a kobai politikai fogvatartottak e, e, elbocsátás, e, szabadon bocsátásához. Tehát az Amnesty International jelentése szerint nincsen már politikai fogvatartott Kubában. És a, az a politika, hogy elköteleztük magunkat és belefolyunk ezekbe a politikákba, eredményeket hozott. Mint már mondtam, az emberi jogok a kubai kapcsolatoknak a középpontjában állnak, és ezt a politikai bárbeszéden keresztül továbbra is folytatjuk. Commission. A bizottság képviselője? Okay. No. Uh, Mr. Donskis, have you a question? Dziękuję bardzo. Przejdziemy do pytania, które zada Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk Az izraeli jogi kérdésekről van szó, nevezetesen az NGO-k munkáját gátolja ez a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az NGO-k helyzetét, a civil társadalom helyzetét illeti Izraelben, nem az első alkalom, hogy a e témáról szó van itt a bizottságon belül. És az Európai Parlamentban is nagyon sokat beszéltünk már a helyzetről, elmondtuk, hogy mennyire aggódunk. Tavaly már elfogadtunk mellesleg egy kapcsolatosan eljárásfoglalást, és azt látjuk, hogy néhány héttel ezelőtt a Knessetben számos törvénytervezetet szavaztak meg, amelyeknek az a célja, hogy a civil társadalom munkáját, tevékenységét egész egyszerűen korlátozzák, például a pénzügyi lehetőségeiket korlátozzák, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon negatívan hathat ki a szólásszabadságra és a társulási szabadságra Izraelban. Ezek a javas, ezeket a javaslatokat még a Knesset közgyűlésen nem fogadta el, és még mindig folyik a vita a különböző fontos politikai személyiség között, azonban a bizottsági szinten már megte- megszavazták ezeket a törvénytervezeteket, és természetesen a két törvénytervezet célja az, hogy elfogadják, és a bizottság tehát megkapta ezt a kérdést. Itt Kirschenbaum és Akunis törvényekről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném aláhúzni azt, hogy amikor hallottuk a híreket a törvénytervezetekről, hát ez a helyzet minket is nyugtalanít ugyanis mindaz, ami jelenleg ezt a helyzetet jelenti, hát ez nem arról szól, ami a NGO, valamint a kétoldalú párbeszédben elindítottunk. Mindenképpen vagy a követségünk ott a helyszínen, vagy pedig az itteni izraeli követségnek, a külszolgálatnak is, és a tagállamok szintjén is fel kell lépni, ugyanis osztjuk az aggodalmainkat a tanácssal és az összes tagállammal. Második pontként elmondanám, hogy ezen kezdeményezés befagyasztása Izrael szintjén esetleg azoknak a kezdeményezéseknek is a úgymond gyümölcse, amelyet mi elindítottunk nevezetesen, voltak bizonyos követelményeink. továbbra is fenn kell tartani a figyelmünket a témát, illetően mellesleg jövő héten lesz egy politikai párbeszéd Izraellel ez azt jelenti, hogy folyamatosan odafigyelünk a helyzetre. Ezzel kapcsolatosan szeretnék két más kiegészítő megjegyzést tenni. A reagálásunkkal kapcsolatosan. Az egyik megjegyzésem az, hogy szükség van arra, hogy folytassuk a tagállamok, a tanács, a külügyi szolgálat, tehát a bizottság és a parlament között a munkát. A múlt héten találkozott a bizottság a Knesset képviselőivel, akik itt voltak a parlamentben, és ezt a kérdést megemlítettük, teljesen világos volt az, hogy a Knesset képviselői, akik részt vettek ezen a találkozón, szintén elmondták, hogy nyugtalanítja őket is a kérdést. Hát Izraelen belül is aggodalmat kelt ez a helyzet. Éppen ezért a kétoldalú kapcsolatainkat mindenképpen fel kell erre is használni, hogy az Izraelben belüli konfliktusokra hassunk. Több átláthatóságra van szükség, és több partner kapcsolatra van szükség. Itt nem csak arról van szó, hogy jaj, hát igen, nagyon aggódunk, hogyan fogjuk megoldani ezt a problémát Izraelben. Nem, hát itt közös értékekről van szó, közös kapcsolatokról. Tehát a parlamentnek is részt kell vennie ebben a folyamatban, és nagyon pozitív, konstruktív módon kell hozzájárulnia a vitához, Izrael belül is, az Izraelen belül folyó vitához. A másik megjegyzésem pedig az, hogy az ilyen típusú kezdeményezések ahhoz, hogy formát alakot öltsenek, biztos, hogy a háttérben bizonyos célkütűzések vannak, és meg kell érteni a, azt, hogy mi is az oka mindennek, mivel nem értjük a dolgot, szeretnénk több tisztázást a helyzettel kapcsolatosan, de arra is szükség van talán, hogy növeljük az átláthatóságon belül a nyomonkövetést, hogy odafigyeljünk az NGO-k munkájára, mert lehet, hogy vannak olyan NGO-k is, akik esetleg nem olyan szellemben lépnek fel, ahogy egy NGO-nak kellene de mindenképpen finanszírozzuk továbbra is a különböző eszközeinken keresztül, kétoldalú vagy regionális eszközökön keresztül továbbra is, tehát finanszírozzuk az NGO-k különböző projektjeit minden alkalommal, amikor azok jogos, amikor jogosultság létezik, tehát ez nagyon fontos számunkra, és ez prioritást is jelent számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság képviselője szeretne reagálni, vagy kiegészíteni a választ? Na, tehát a negyedik kérdéssel kapcsolatban, amit Berpels asszony kérdezett, tehát hogy az EU finanszírozásra milyen hatással lesznek eh, az EU finanszírozásai lehetőségei, tehát civil eh, származatekre. Tehát mi nem fogjuk csökkenteni a támogatást, hanem további 500 ezer eurót biztosítottunk a eh, civil társadalom eszköz alatt 2012-re és lesz pályázatkírás, amelyet a Tel Avivi delegáció fog irányítani. Aztán konzultálni fogunk a központtal arról, hogy mi a legmegfelelőbb célja ezeknek az alapoknak. Tehát például a társulási szabadság, egyesülési szabadság, stb. biztosítására. Aztán a szomszédsági politika eszközön keresztül is lehetne ezekkel foglalkozni Izraelben, tehát az NPIN keresztül, vagy más eszközökkel. Az EIDHR rendelkezések szerint nem nincs erre lehetőség, tehát épp ezért valamilyen általánosabb megfogalmazásban kellene velük foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm. akkor szeretne még a, más kérdéseket feltenni. A, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az EKS képviselője és a bizottság képviselőjének a válaszokat. Azt hiszem, nagy, valóban nagyon fontos, hogy ezt a kezdeményezést szoros figyelemmel kövessük. ugyanis fennáll a veszélye ezekben a kezdeményezésekben, hogy az erőszak eszkalálódna. Nem szeretnénk, hogy a civil szervezetek vagy a civil társadalom negatív konnotációkat kapna ezek miatt, nem akarjuk, hogy célpontokká váljanak, hiszen már is láttuk, hogy az ezekben a szervezetekben dolgozó embereket megfenyegették halálosan. Azt hiszem, hogy a jogalkotási javaslatok már is gyakorolhatnak hatást, ha bár a Knesset még nem fogadta el őket az emberi jogi szervezetek meggondolják alaposan, mielőtt nemzetköző nyomozásokban részt vesznek, vagy segítenének bennük. Tehát nem akarják kockáztatni a létüket, nem akarják, hogy megbüntessék őket. Tehát jól meggondolják, mielőtt elkötelezik magukat valamilyen kérdés mellett. Épp ezért mi erősen elítéljük ezeket a kezdeményezéseket. Nem, egyszerűen nem fogadhatjuk el őket nagyon sokan, sok rendelkezés, például az ENSZ emberi jogi nyilatkozata is bennünket támogat tulajdonképpen ezzel, és ez megelőzheti az ilyenfajta jogszabályoknak az elfogadását. Tehát nagyon szépen köszönöm. Elnök, azt szeretném tudni, hogy szeretne-e Gabrievics úr reagálni erre a kérdésre. Szeretni, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a jövő héten lesz Izraellel a politikai párbeszéd, és szeretnénk továbbra is támogatni ezeket a kérdéseket, és ugyanis mint ahogy mondtam, eh, nem tudok egyik napról a másikra változtatni a helyzetén, tehát ezért eh, nyomon kell követni, el, kísérni kell ezeket a kérdéseket. Minden esetre, amikor meg lesz ez a találkozó a jövő héten, akkor tudósítok róla. Köszönöm. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego pytania. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig jön a következő kérdés. Ez Anna Gomes eh, kolléganőnek a kérdése, de Prodi úr veszi át ezt a kérdést, tehát megadom neki az. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Anna Gomes kolléganő nem tud jelen lenni az ülésünkön, és megkért engem arra, hogy én magam terjesszem elő ezeket a, ezeket a kérdéseket. Természetesen én is osztom teljes mértékben ezt a kérdést. Egy dokumentumfilmet finanszírozott az Európai Unió, egy Afganisztánnal kapcsolatos filmet, amelyben bemutatják, hogy milyen erőszakot követnek el a nőkön egyes helyzetekben. Természetesen ez egy nagyon fontos anyag, és nagyon ké, ké, kényes kérdés is. Éppen ezért számunkra, akik támogatjuk az emberi jogokat és a jogvédelmet, ez nagyon fontos. Ezt a dokumentumfilmet múlt márciusban forgatták le, és a producereknek is fizették a összeget, azonban az Európai Unió visszavonta ezt a dokumentumfilmet, anélkül, hogy megindokolta volna, vagyis hát csak arról van szó, hogy a nők biztonságát kell védeni. Mi azt szeretnénk tudni Anna Gomes kolléganővel, tehát feltesszük a kérdést, és itt a külügyi szolgálathoz szólunk elsősorban. Tehát, hogy ez a döntést politikai okból, okokból hozták el, vagy pedig tényleg agodnak a nők helyzetével agonnak a nők helyzetével kapcsolatosan, fel kell lépnünk mindenképpen az ilyen típusú intézkedések ellen. Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy ez, ez a rendszer, hát, hogy is mondjam, tehát nagyon nagyon sötét ez az egész helyzet, és látjuk azt, hogy Afganisztánban milyen az igazságszolgáltatás helyzete, és a reformok kérdése is nagyon fontos lenne. Tehát összességében általánosságban is az egész afganisztáni helyzet aggodalmat kelt. Számukra fontos lenne elősegíteni egy olyan helyzetet, hogy tartsák tiszteletben a jogokat. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak fel szeretnék tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen Pródi úrnak, most pedig Moset asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon, hogy mi is történt. Good morning, uh, Jó reggelt kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy uh, itt magyarázata szolgáljak arról, hogy mi is történt. <clears throat> Biztosítom önöket, hogy uh, a téma uh, nagyon is kiemelt helyen van a témáink között. Szeretnénk ebbe szállni a az afganisztáni nők helyzetéről, illetve az emberi jogi helyzetről. Először azonban elmondanám, hogy valójában mi történt, amikor az EU delegáció használta ezt a bizonyos EIDHR emberi jogi finanszírozási eszközt. Ezt szerettük volna az afganisztáni nők helyzetének javítására fordítani. Ebben a kontextusban ugye rendkívül nagyon nehéz a helyzet, különös tekintettel a fogvatartott nők helyzetére. Mindenképpen szerettük volna kapcsolni a témát az igazságügy és az emberi jogok kérdéséhez. Az afgán kormányjal szerettük volna egy dialógust kialakítani, bekapcsolva az emberi jogi szervezeteket is. A film egyébként a végső változatában számos nagyon komoly aggályt vett fel, nevezetesen először is felmerül az afgán büntetés végrehajtási rendszer természete, másrészt pedig ugye nyíltan tárgyal a film a nők helyzetéről, van egy ugye sajátságos afgán kontextus, itt az, akik feltárják a saját személy azonosságukat, azok nem csak magukat, hanem a rokonságukat is életveszélyes helyzetbe hozzák. Így tehát a, az a döntés született, hogy a filmet a jelen állapotában nem lehet nyilvánosan bemutatni, hangsúlyozom a jelen formájában. Ez egy olyan ország, ahol az, a nemi erőszak áldozata tulajdonképpen szégyen a családja számára, és a becsületbeli gyilkosságok dicsőségnek számítanak az asszonyok, a nők rendkívül sokat szenvednek ebben a bizonyos jelenlegi helyzetben. Tehát az a döntés született, hogy a film jelen formájában nem vetíthető, és ez kizárólag azért van így, mert odafigyelünk az érintett nők biztonságára. Nem volt ez könnyű a számunkra, alapos megbeszéléseket folytattunk a bizottsággal, illetve a delegációval, valamint az EIS képviselőivel, emberi jogi szakértőkkel és egyéb a területen tartózkodó civil szervezetekkel. A delegáció végül ezeknek a tárgyalásoknak, megbeszéléseknek az eredményeként döntött úgy, ahogy döntött. Mi vár még ránk e tekintetben? Nos, a filmen szereplő nők maguk is azt mondták, hogy nem akarják, hogy a filmet bemutassák Afganisztánban. Ezt egyértelműen leszögezték. Amennyiben a filmet bemutatják, semmi lehetőségünk nincs arra, hogy megelőzzük azt, hogy valaki feltöltse az, inter- az internetre. Ez a legagályosabb kérdés. Szeretném egyébként azt is elmondani, hogy a film alkotójával ugyancsak beszéltünk. E, az alkotót e, arra kértük, hogy e, vágja át, rendezze át a filmet, úgyhogy kendőzze el a nők személy azonosságát, vagy a kontextust változtassa meg, vagy az arcokat takarja el, hogy ne ismerhessék fel az érintetteket. Sajnos, azonban a film alkotója egyszerűen nem egyezett ebbe bele, nem csinálták meg a kért változtatásokat. A kérdés második részére válaszolva elmondjuk, hogy eh, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy alapvetően meg kell változtatni az afganisztáni eh, büntetésvégrehajtási rendszert, illetve az emberi jogi kérdést, különös tekintettel a fogvatartott nők helyzetére. <clears throat> Eh, ezért is született meg ez a film, különösen a a, erre vonatkozó kontextusra gondolok most. E, Afganisztánban e, rendkívül sérülékenyek a nők, illetve a gyermekek, e, nem csupán a jogorvoslathoz való hozzáférés tekintetében, hanem általában gazdasági értelemben is. A büntetés végrehajtási reform egy kiemelt cél a számunkra, aztán vannak programok, amelyek felhívják a figyelmet a családjogra, a nők jogaira, illetve az iszlám jogokra. Különösen szeretnénk odafigyelni azokra a nőkre, akiket a családi, családon belüli erőszak súlyt. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az afgán helyzet, illetve maga a változás folyamata tulajdonképpen valóban egy folyamat, nem egyik napról a másikra történnek a dolgok. Együtt kell munkálkodnunk a változáson, különféle részeket kell elvégeznünk, folytatnunk kell az afgán hatóságokkal, és nem resteljük, hogy szóba hozzuk ezeket a kérdéseket. Igen, még röviden elmondom, hogy a bizottság is egyet értett abban, hogy a jogtalan elbánás eseteit nem tudjuk feltárni, mert hiszen ezzel kockázat, kockára tesszük az érintett személyek személyes biztonságát, tehát a feltárás negatívan hathat vissza egyébként a kormányjal folytatott kapcsolatainkra, illetve az igazságszolgáltatásra meg, meglevő kapcsolatainkra lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a filmben szereplő személyek személyazonosságát valahogy védjük, mert hiszen életveszélyes helyzetbe kerülhetnek, és egyébként is az igazságtalanság áldozatai még súlyosbodik a helyzete, helyzetük. Nagyon szépen köszönjük. Elnézést kérek hogyha valaki másnak a nevét mondtam, de az én dokumentumaimban ez a név szerepelt. Prodi úr szeretne reagálni, vagy más kérdést feltenni? Igen, nagyon röviden. Hogyha ez a helyzet végül is ilyen, ilyenné vált, akkor ezt kérdezem, nem lehetett előre látni? mert garantálni kellett volna már az elejétől fogva ezen személyek biztonságát, mert most úgy tűnik, hogy ugye kifizették már ezt a dokumentumfilmet, és itt eh, elég nehéz már eh, úgymond visszacsinálni a dolgokat, és azt látjuk, hogy ez egy olyan film, amely nagyon fontos lehet itt a tanú tétele, tanúbizonyság szempontjából. Természetesen ezek a nők már nagyon sokat szenvedtek, és az a probléma, hogy ha jól értettem, akkor ezt a dokumentumfilmet nem fogják felhasználni, tehát nem fogják bemutatni. Well, thank you for the... Köszönöm a kérdést. A dokumentumot fel lehet használni, ahogy elmagyaráztam. Ugye volt egy döntés, hogy nem engedjük a jelen formában történő vetítését. Nem volt ez könnyű döntés tisztában vagyunk azzal, hogy egyrészt a, a, a fogvatartott nők helyzetének az ábrázolása vagy bemutatása segíthet az afgán nőknek úgy általánosságban. Tehát azon személyek számára, akik hasonló helyzetben vannak. Másrészt azonban arra is rájöttünk, hogy nem tehetjük ki a konkrét szereplőket, személyeket a filmben, a kockázatoknak, ezért a film jelenlegi állapotában történő vetítését nem engedélyezzük. Reméljük, hogy a filmet editálni tudják, és fel tudjuk majd használni, pontosan arra a célra, amelyre a megrendelést leadták. <clears throat> Köszönöm szépen az Európai eh, Külügyi Szolgálat képviseletében vagyok itt. Nagyon szorosan együttműködtünk az adott témával kapcsolatban a DEFCO-val. Eh, csupán azt szeretném hozzáadni ez, ehhez, hogy ugye nyilván e, szóba hozzuk az afgán hatóságoknál ezeket a témákat minden egyes alkalmok, alkalommal, amikor úgy érezzük, hogy ez produktív, de vannak kétoldalú megbeszélések, illetve amennyiben megfelelő, akkor nyilvános fórumokon is beszélünk erről. Egy példát mondok. Számos megbeszélés folyt egy új védelmi jogszabályról Afganisztánban. Mi ezt úgy ítéltük meg, hogy az afgán hatóságok részéről egy helyén való lépés, Azonban a javasolt jogszabály nagyon is tolakodó lett volna, és valójában életveszélyes helyzetet teremtett volna az érintett nők számára. Kihasználtuk a vita során a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, a nemzetközi közösség együttesen lépett fel, a főképviselő egy nyilatkozatot adott ki, átdolgozták a, a védelemmel kapcsolatos jogszabályt, és az új változat már elfogadható az adott ország emberi jogi szervezetei számára. Tehát a kérdéseket például így is lehet kezelni. Ez egy módszer. Nagyon szépen köszönöm. Nos, akkor a kérdéseket végigvettük, nincs több, és a következő napi rendi pont 10 óra 30-kor kezdődik, tehát akkor fél óra szünetet tartunk. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, elkezdjük az eszmecserét az emberi jogok délkelet-ázsiai helyzetéről, különös tekintettel az indonéziai nyugat-pápuára. Most lengyelül folytatom. Serdecznie witam Państwa e, Mindenkit szeretettel üdvözlök eszmecserét folytattunk, egy meghallgatást. It's okay. Have you translation? Yes, yes. Uh, serdecznie witam Państwa w tej części posiedzenia. Tehát szeretettel üdvözlök mindenkit még egyszer. A az Emberi Jogi Albizottság eh, délelőtti ülésének a további részéről. Most a eh, dél-kelet-ázsiai helyzeti, eh, emberi jogi helyzettel foglalkozunk, különös tekettettel az indonéziai nyugat pápuára. Már nagyon régen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel utoljára. Jelenleg Indonéziaja nyitottabbá vált ország, szabadabb már, mint amin, amilyen a múltban volt. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy ezek a változások ma már ösztönzőleg példaként hatnak az észak-afrikai békefolyamatra. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ország intézményei több problémával kell, hogy szembenézzenek, és pedig a korrupcióval többek között. El kell mondani azt is, hogy a lakosságot érintő problémák Nyugat-Pápuában nyugtalanítóak. Ez a régió Indonézia részévé vált, és pedig a szabad választás aktusa során. A kormány azóta több katonai akciót is végrehajtott, hogy a saját helyzetét megerősítse ezen a területen és a tiltakozások ellenére, és pedig az őslakosok tiltakozásai ellenére, akik a gyakartai politikával való szembenállásukat is kifejezésre jutották, ma is élénk. Tehát épp ezért manapság gyakori megsértését látjuk az emberi jogoknak. Ma több specialistát is meghallgatunk Indonéziáról, és mindenkinek körülbelül 10 perc áll majd rendelkezésre. Utána pedig eszmecserét folytatunk, és a, az előadók válaszolnak majd a kérdésükre, kérdésekre. Üdvözölhetjük a helyi lakosságnak a képviseleit is, eh, és pedig a képviselőit, akik Hollandiában élnek. Nem eh, látom, hogy valaki jelentkezne erre itt a teremben, tehát akkor lehet, hogy később üdvözöljük őket. Aztán a TAPOL képviselőjét, Paul Barbert is üdvözöljük itt. Ez a szervezet egy politikai bebörtözöttnek a nevét tette magójává. Barber úr nagy-Britanniában élő ügyvéd, és egy NGO-nak a tagja. Emberi jogokkal foglalkozik, és az indonéz béké érdekében tett lépésekkel, tehát a tapol képviselője ismertette a nyugatpápiai helyzetet. Tehát akkor most megadom neki a szót. Köszönöm. Good morning. Jó reggelt kívánok! Elnök úr, köszönöm szépen, és az albizottság tagjának is köszönöm, hogy beszélhetek ma itt Nyugat-Pápuáról. Előadásomat három részre szeretném tagolni. Az elsőben háttérinformációval szolgálok nyugat a második rész az utóbbi politikai fejleményekről szól, a harmadik pedig ö, konkrétan emberi jogi problémákra ö, ö, vesz ö, górcső alá és problémás ö, megoldási javas javaslatokat tartalmaz, hogy békés megoldással lehessen ö, kezelni a nyugat-pápua helyzetet. Ez a mostani helyzet egy nagyon különleges, kritikus eh, helyzet. Eh, két nap múlva nyugat nemzeti ünnep lesz. Eh, most 1961. december 1-én a holland gyarmati közigazgatás átadta a Marsalbotot Nyugat-Pápuának. Itt született meg a Pápua hajnalcsillagos zászló és a Pápua nemzeti himnusz. Itt hangzottak ezek el először a holland kormányhivatalnokok jelen létében. Azóta a pápua benszülöttek ezt a napot függetlenségük napjaként ünneplik meg. Ez a mostani nap, ez a mostani ünnep különösen fontos, hiszen ez az 50. évforduló és ez különös politikai instabilitás és erőszak idő, idején következik majd be. Nagyon sajnálatos, hogy ne lesz Tebály atya a, a békének a, a nagyon elismert képviselője nem tudott ma eljönni hozzánk, mert annyira agasztja a hazai helyzet egy üzenetet küldött el, amelyet majd a saját prezentációm után felolvasok önöknek. Nyugat Pápua részére az önkormányzat soha nem következett be, ahogy az elnök is mondta, a szabad választás törvénye gyakorlatilag 1969-ben Indonéziába tagolta be Nyugat-Pápuát. Azóta az indonéz hatóságok kemény kézzel igyekeznek a hatalmat gyakorolni a terület felett. Ez azt jelenti, hogy a pápua jogokat sérték. Ez a katonai megközelítés gyakorlatilag ellenézést váltott ki Jakartával szemben. Egyúttal egyébként ez az emberi jogok széleskörű megsértéséhez is vezetett. Igaz, hogy rengeteg nemzet, nemzeti természeti erőforrással rendelkezik, mégis Pápua föld Nyugat-Indonéziának a legszegényebb területe hatalmas területeken írtják az erdőt, hogy olajpálmát termeszenek a helyébe, és ez nagyon negatívan éri a benszülött lakosságot. A migránsok teszik ki a lakosság jelentős részét, ezek Indonéziából jönnek, ők dominálják a helyi gazdaságokat gyakorlatilag számszerűen már többen vannak, mint a benszülött pápul, pápuák. A pápuák megélhetése forog kockán, veszélybe került a marginalizáció miatt. Indonézia igaz, hogy 1998 óta a demokrácia útjára lépett és előre haladt, ebből a pápuáknak semmi haszna nem származott. 2001-ben bevezettek egyfajta önrendelkezést, ezt azonban a Pápua Nemzetgyűlés elutasította, hiszen ezt úgy látták, hogy nem javítja a, a nép jólétét. Most dolgoznak azon, hogy létrejöjjön egy dialógus az indonéz kormányjal, ennek érdekében, hogy békésen tudják feloldani a konfliktust. Az idén korábban egy pápua békekonferencia, amelyet a Tebaj Atya népi béke mozgalom, mozgalma szervezett Jaipurában, bizonyos pozitív eredményeket tudott felmutatni, úgy tűnt, hogy halassan is, de pozitív irányban mozdulnak el. A békekonferencia keretet adott az indonéz kormányjal történő tárgyalásokhoz, és különféle mutatókat dolgoztak ki, amelyek alapján meg lehet nézni, hogy a föld, az a béke földje. Ugyanakkor nagyon negatívan befolyásolja a folyamatokat a pápuák mély bizalmatlansága. Most arra van szükség, hogy népszavazást tartsanak a terület jövendőbeli státuszáról. A békekonferencia óta fokozódott a feszültség, gyilkosságok történnek, letartáztatások vannak, fokozódik az erőszak. Az indonéz hatóságok fellépésének eredményeként több mint 40 embert öltek meg. Lehetséges, hogy ez azt jelenti, hogy az elnyomás újabb hulláma érkezik. A Freeporti bányában lázonganak a munkások, jobb fizetést követelnek. Itt bevetették a biztonsi, biztonsági erőket, ennek eredményeként legalább tíz ember meghalt, dolgozók, biztonsági őrök és polgári személyek. A pápua erőszak egy pápua népi kongresszuson érte el a csúcspontját Jaipurában október 15-19-én. A rendőrség speciális erői száz számra lőtek a tömeg közé, tömegoszlatás céljából. A tömeg megvadult, mivel a saját vezetőik kiadtak egy függetlenségi nyilatkozatot. A a biztonsági erők brutalitása ismét azt mutatta meg, hogy az indonéz hat, hatóságok képtelenek e, e, humánus módon, tisztelettel, egyenlő félként bánni a pápuákkal. Az indonéz e, kormány egy szervezetet hívott életre, hogy felgyorsítsák a pápua fejlődést. Juriono elnök dialógusra szólított fel, azonban továbbra sem egyértelmű, hogy Indonézia a politikai és a gazdasági fejlődést valóban támogatni akarja-e. Három emberi jogi kérdést szeretnék megemlíteni. Az egyik a militarizáció, a második a sértetlenség, a harmadik a szólásszabadság. Az utóbbi becslések szerint a nyugat-pápua fegyveres erői körülbelül 15 ezren vannak, a kormány jelentős bővítés, jelentős létszám növelést tervez a következő évtizedben. Ez nem arányos, eltorzult akciót jelent. Ez komolyan, fejleszt, komolyan fenyegeti a pápuák életét és jogait a, biztonság, a biztonsági e, e, erők abban hisznek, e, hogy az emberi jogokért való küzdelem tulajdonképpen szeparatista törekvéseket takar. Az emberi jogok védői nagyon sérülékenyek, hiszen kulcs szerepet visznek abban, hogy pápua jogokat védjenek a különféle nyugat-pápuában dolgozó médiaszervek és külföldi szervek azt mondják, hogy nem lehet megfelelő módon megfigyelni a helyszínen tevékenykedő fegyveres, fegyveres erők fellépését. A politikai és biztonsági politika akkor lenne kívánatos, hogyha csökkentenék a jelen, jelenlétet, és ezzel e, csökkenteni lehetne a konfliktus helyzetet. E, szabad és akadálymentes hozzáférés kellene biztosítani Nyugat-Pápua területeihez az emberi jogi, illetve humanitárius szervezetek részére, illetve a nemzetközi média képviselői részére miközben a pápuákat nagyon súlyosan büntetik a békés fellépések kapcsán, mint például a pápua zászló felvonásait. Úgy tűnik, hogy a az indonéz polgári szervezetek képviselőit nem büntetik ilyen szigorúan. A pápua kongresszus írásbeli figyelmeztetést kapott a múlt hónapban. A nemzetközi szervezetek azt mondták, hogy ez csak egy ilyen megintés, de ennél sokkal súlyosabbról van szó, hiszen ennek alapján az indonéz biztonsági erők szabadon ölhetnek. Indonéz katonákat három, öt 3 és 5 hónap közötti eh, eh, bört, börtönre ítéltek, eh, azért, mert brutálisan megkínoztak 2010-ben három pápuát. A szolgálat, szolgálati szabályzata való visszaélés volt a vád. Az indonéz kormány meg kell, hogy erősítse a jogállamiságot Nyugat-Pápuában. Hatékonyan ki kell vizsgálni, és meg kell büntetni a biztonsági erők visszaéléseit. Lehetővé kell tenni azt, hogy a jog és a tisztességes bánásmód megerősödjön. A pápua aktivistákat békés fellépésére általában letartóztatják és büntetik például a pápol zászló felvonásáért, vagy békés felvonulásokon való részvetőért. A makard, az árulás, ez egyébként az indonéz büntető törvénykönyv 106-os cikkeiben található. Itt az ilyen fellépésekért komoly büntetést szabhatnak ki az ilyen árulásra kapcsolatos bűncselekményekért nagyon szigorú büntetéseket szabnak ki. 2008 óta körülbelül 70 pápua van börtönben. 10 hónaptól 6 évig terjedő büntetésekkel sújtották őket. Mm. Kurosia Boysenbud a pápua tanácsnak a vezetőjét árulással vádolták meg, miután a biztonsági erők feloszlatták a Pápua békekonferenciát. Filip Kárma a 106-os cikk alapján kapott ítéletet, 2003-ban 15 évre ítélték. Az ENSZ munkacsoportja úgy találta, hogy ez a bizonyos árulás paragrafus a törvényben a nemzetközi szabályokkal ellentétes számos szemét önkényesen tartanak fogva. Pápua föld számára lét, létkérdés az emberi jogok védelme. Ennek a, a a megoldása révén számos egyéb probléma is megoldódik. Az indonéz kormánynak azonnal abba kell hagynia azt, hogy az ártalmatlan tevékenységben résztvevő személyeket súlyos büntetéssel büntesse, és bizalomépítés, bizalomépítő intézkedésként az ilyen nem erőszakos cselekményekben résztvevőket azonnal szabadlábra kéne helyezni. Azt kérném, hogy ez az albizottság foglaljon, e, foglalkozzon ezzel a kérdéssel e, a lehetőségei szerint, e, vegyen részt az EU-indonéz dialógusban, amely immár napi alapon zajlik itt Brüsszelben. Egyébként pedig szorosan figyelemmel kell kísérnünk a december 1 eseményeket,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 Nos, sajnos a következő előadónak el kellett halasztani a brüsszeli útját, ugyanis Pápuában nagyon romlik a helyzet. Ugyanakkor küldött egy levelet, és a kollégája, Bárber úr fogja ezt felolvasni. Ez Nenes Tabai atyának a levele. Először is bocsátot kérek, hogy nem tudok itt lenni önök között ezen a fontos, jelentős találkozón. Úgy döntöttem, hogy nem jövök Brüsszelbe, mert Nyugat-Pápuában a feszültség nagyon nagy. A pápuaiak arra készülnek, hogy december 1-ét megünnepeljék egyre több indonéz biztonsági erőt küldenek Nyugat-Pápuába, és az emberek ezért nyugtalanok. Ezért úgy döntöttem, hogy együtt magyok, a, maradok a népemmel a válság ezen ideje alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt elmondhatom, hogy milyen Indonézia és Nyugat-Pápia között a kapcsolat. A gyakartai kormány és a pápolyak között a kapcsolatot a kölcsönös bizalmatlanság és gyanú vezi a nyugat-pápua az indonáz uralom alatt erőszakos konfliktusoknak az országává vált. A konfliktus abból, szakad, fog, abból származik, hogy Nyugat-Pápuát integrálták az indonéz köztársaságba. Az Indonézia mindig úgy tekintette Nyugat-Pápuát, hogy szerves része a területének. Ezért a pápuai ellenállást fenyegetésnek élik meg a szeparatista mozgalmaknak az eltörlése Nyugat-Pápuában az szolgál okkaként annak, hogy az állami erőszakot folytatják a benszülöttekkel szemben. Azt hiszem, hogy továbbra is megsértik majd az emberi jogokat a jövőben is, ugyanis a csapatok ezreit küldték újra Nyugat-Pápuába, és a konfliktusnak az okát még, okával még mindig nem foglalkoztak. Közben nagyon sok benszülött pápuai azt látja, hogy a nyugat-pápuai ősi földjüket az indonéz katonaság foglalja el. Úgy érzik, hogy az indonéziaik továbbra is gyarmatosítják őket. Ezért ellenállást szerveztek meg a gyarmati hatalommal szemben az ellenállást azt erőszakos és nem erőszakos eszközökkel is gyakorolják és az indonéz uralommal szemben bármilyen eszközt megfelelőnek találnak. Azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy befejezzék az emberi jogok megsértését, és azt hiszem, hogy továbbra is megsértik az emberi jogokat, hogyha a pápuai szeparatizmus okaival nem foglalkoznak. Ezért nagyon fontos, hogy mind a két fél konstruktív párbeszédet folytasson, azért, hogy ezeket az okokat felderítse, tehát hogy miért történik a szeparatizmus, és szükségtelen vérontás nélkül megoldják ezeket. Ugyanakkor van jó hír is, az indonéz kormány Susilo Bambang Yudhoyono elnök vezetése alatt és az ős lakos papuaiak vezetésével kifejezték nyilvánosan is a hajlandóságukat arra, hogy párbeszédet folytassanak. Judoyono elnök úr elkötelezte magát, hogy a pápuai konfliktust megoldja, és pedig párbeszéden keresztül. E, ezért nyilvánosan is bejelentette, hogy párbeszédet kezdenek, azért, hogy jobb megoldásokat találjanak. Ezért, hogyha megengedik, akkor szeretném az Európai Uniót, parlamentet és a bizottságot megkérni, hogy támogassák az indonéz kormánynak a kezdeményezését erre a párbeszédre, azért, hogy békésen megúgyják a pápuai konfliktus. Az Európai Unió bármilyen segítséget tud felajánlani, azért, hogy támogassa az indonéz kormányt azon erőfeszítésében, hogy megoldják a pápuai konfliktust, és pedig a párbeszéd során. Nagyon szépen köszönöm megértésüket és a figyelmüket. Dziękuję bardzo za to przesłane. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy felolvasta ezt a levelet. E, Nelesztebai atyának a levelét. Azt hiszem, nagyon fontos üzenetet közvetít ez a levél. A szerzője az indonéz területnek az, az integritását hangsúlyozza, és ezért nagyon szeretnénk megköszönni neki, hogy nekünk elküldte ezt az üzenetet, és támogatásról biztosítjuk. Most pedig Renáte Korber asszonynak adjuk át a szót, aki az ácsai kormányzó mellett dolgozott, és doktori munkáját a, a nyugat-pápuai helyzettel eh, kapcsolatban eh, állította össze. Tehát szakértője ezen kérdéseknek. a 2005-ös, 2006-os misszió során, amikor A Helsinki-ben hozott döntéseket vették figyelembe. Korber asszony akkor vizsgálta a helyzetet, tehát ezzel fog foglalkozni, tehát ebben az időszakban lévő helyzettel. Tudják, hogy az Európai Unió is fontos szerepet játszott ebben, és segítséget nyújtott, és az indonéz kormány is támogatta ezt elnök a bizottsági tagok, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy Pápuáról beszélhetek a mai ülésen. A prezentációm szerkezete a következő. Először is elmondom, összefoglalom, hogy milyen tanulságai vannak az ACE béke, béke folyamatnak, amelyet hat éven keresztül figyeltem. Utána beszélek arról, hogy Nyugat-Pápua számára milyen implikációkat hordoz ez. Aztán azzal érvelek, hogy Csakartában nincs politikai akarat arra, hogy külső közvetítőt hívjanak be az ACE béke folyamatot egy egyetértési megállapodás aláírásával kezdték el 2005 augusztusában Helsinkiben az indonéz kormány és az a Szabad Ace mozgalom részéről. Azonban az a helyzet, hogy az Aceh e, békefolyamat nem igazán tudott felelősséget vállalni a múltbeli emberi jogi sérelmekért. Sem az emberi jogi bíróság, sem pedig az igazság és egyes, egyesség tanácsa előtt. Más szóval, igazából nincsenek olyan emberi jogi tanulságok, amelyekből sok tanulságot lehetne levonni az elszámoltathatóságok kapcsán. Az első 15 az első 15 hónap alatt ezt a bizonyos Helsinki megállapodást az EU által vezetett ACE monitoring misszió figyelte meg, közösen öt ASEAN tagállammal. Egyébként Indon, Indonézia kormánya nem akarta, hogy az ENSZ is részt vegyen ebben. Az indonéz biztonsági erők a helyszínen tartózkodtak. A misszió végén a Helsinki Egyetértési Megállapodás aláírói egyetértetek abban, hogy a monitoring misszió sikeresen ellátta a feladatát, ugyanakkor a megállapodásnak számos rendelkezése van, amelyet Indonéziának még teljesíteni kell. Öt év telt el azóta, és azóta tulajdonképpen ugyanazok a kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak. Az ACE békefolyamatból a következő tanulságokat vontam le. Egy. Az indonéz politikai akarata elég erős a tekintetben, hogy legyen béke eh, az Aceh provinciában. Eh, a Helsinki béke megállapodás óta eh, jó néhány követelést végrehajtottak, eleget tettek ennek. Ennek a keretét a 2006. évi különleges autonómia törvény adta meg. A GAM, az indonéz kormány e, e, e, egy helyszíni kormányzót nevezett ki, ő gondoskodott arról, hogy a GAM, tehát a kormány teljesítse a Helsinki megállapodás rendelkezéseit. Azonban vannak, akik továbbra is akadályokat, akik akadályokat gördítenek, akik akadályokat gördítenek az, a rendelkezések megvalósítása elé. A cunami ugyancsak súlyosbította a helyzetet. Több több milliárd USA dollárnyi adomány érkezett a területre. Ez azonnali és kézzel fogható eredményt mutatott fel, elősegítve a békét akkor, amikor az indonéz kormány segítsége nem volt jelen. Az ACE önrendelkezésért szállt síkra, és azt szeretné, hogy a helyi politikai pártok vegyenek részt a jövendőbeli választási küzdelmekben. Azonban az a helyzet, hogy az indonéz kormány a, van hatalmon, az ACE finanszírozása évi körülbelül 1 milliárd dollárt tesz ki. Ez a Helsinki megállapodásnak a folyamányaként érkezett a, a területre. Ötös észrevétel. Az e, AMM, tehát a monitoring missziónak a munkamódszerét elfogadták az érintett felek. Ugyanakkor elkötelezettek voltak az ACE tartomány részvevői is, tehát mik a, az implikációk Nyugat-Pápua számára? Abszolút fontos hangsúlyozni, hogy a Nyugat-Pápua nem az ACE, és az ACE béke folyamat modelljét nem lehet egy az egyben átültetni. Az ilyen megközelítés ellentétes eredményekre vezet. A Nyugat-Pápua és az Ace hasonlóságok először is feltárandók annak érdekében, hogy rendszeres összevetést tudjunk végezni, figyelembe véve Nyugat-Pápua föld ö, sajátosságait. Történelmileg ö, nézve ö, kemény ellenvélemények hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy a területet hogyan integrálták az indonéz köztársaságba. Antropológiailag nézve Nyugat-Pápuának legalább 240 etnikai csoportja van, ez azt jelenti, hogy heterogén a népesség, ami azt jelenti, hogy a belső konfliktusok a száma elég gyakori. Egyébként a, benszület pápuák, túlnyomó részt keresztények, és nagyon sokan egyre jobban marginalizáltnak érzik magukat, hiszen egyre nagyobb számban érkeznek a területre nem pápuák, leginkább muzulmán indonézek. Az acsének ugye megvoltak a saját ellenérzései a főleg jávai migránsokkal szemben. Itt az ACE esetében legalább a vallási dimenzió hiányzott. A helyi politikák ezzel a rengeteg etnikai csoporttal és öröklési meg egyéb vérvonalakkal sokkal bonyolult, bonyodalmasabbak, mint az ACE esetében, és ez az OPM szervezet sokkal bonyolultabb, mint az indonéz kormány eh, eh, konstrukciója, legalábbis 2006-ig. Eh, az indiai kormány képviselői gyakorlatilag kockára teszik az ACE béke folyamatot. A 21 per 2001-es törvény, amely a Pápua autonómiáról szól, illetve a 11 per 2006-os, amely az acsére vonatkozik, tulajdonképpen nem nagyon térnek el egymástól, hiszen mind a kettőnek az alapját a Helsinki egyetértési megállapodás képezi. Az is probléma, hogy a, a Helsinki megállapodásnak a rendelkezéseit nem megfelelő módon ültették át a helyi jogszabályokba, és nem hajtották végre a szükséges korrekciókat. Hogy mikor kerül erre sor, azt egyelőre nem tudni. Ugyanakkor másrésztről a pápuák határozottan kérték, hogy a rájuk vonatkozó törvényt vizsgálják felül. A az indonézeknek megvan egy jogszabályuk, amelyek hivatkozásként használható lenne. Egyre, egyre növekszik az elégedetlenség, nem a jogszabály betűjével kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy hogyan hajtják végre Jakartában. A monitoring misszió távozása óta, december 2006 óta az indonéz kormány következés, következetesen működik a következő gondolkodás alapján. Azt mondják, hogy köszönjük szépen a monitoring missziónak, de tovább nincs erre már szükségünk. Ugye bizonyíték van arra, hogy Csakartából nem akarnak külső mediátorokat behívni. Az indiai kav, az indiai kormánynak hosszú története van, sose szerették a külföldi részvételeket. Másrészt azonban az ACE békefolyamat tanulságai alapján az indonéz kormány meggyőződéssel vallja, hogy ők egyszerűen el tudják intézni a saját eszközeikkel azt, amit a monitoring misszió feltárt a maga idejében. Nagyon sajnálatos, eh, hogy eh, az indiai eh, kormány képtelen volt az érintett feleket egy asztalhoz ültetni, úgy, mint például a monitoring misszió ezt sikeresen megtette 44 alkalommal. A nemzetközi civil szervezetek sem tudnak sikeresen fellépni. A monitoring misszió idején ez sikeres volt. Két békekezdeményezés is kudarcot vallott még a monitoring misszió előtt. Ez talán annak tudható be, hogy a civil szervezeteknek kevesebb és halkabb volt a szava. A monitoring missziónak az eredményei kulcsfontosságúak voltak a béke folyamat beindításában, azonban sajnos korlátozottak voltak, hiszen az ACE számos szociális, politikai és gazdasági nehézséggel néz szembe. Úgy tűnik, hogy Jakarta hatása mostantól számos évtizedek keresztül érezhető lesz. Még úgy gondolom, hogy csendes megbeszéléseket kell szervezni Csakarta és Nyugat-Pápuak között. Ezeknek az alapján ki kell dolgozni mutatókat, ezek lennének azok a pontok, amelyek meghatározhatják, hogy hol állunk a béke folyamat útján. Úgy gondolom, hogy ezek a bizonyos mutatók vagy mérföldkövek jó iránymutatóként szolgálnának mindenképpen szükség volna arra, hogy a nem erőszakos tettekért bebörtözött politikai foglyokat a jó szándék jeleként szabad lábra kéne helyezni. A pápuáknak azonban egy hangon kellene szólni. Fel kell gyorsítani a pápua földi haladást, és a Persepatam Pembanguannan kormányt arra kellene rávenni, hogy csak egy hangon nyilatkozzon. Sajnálatos, de az indonéz kormány úgy tűnik, hogy nem vonta le a tanulságokat az ACE békefolyamat pozitív hatásai kapcsán. Az ACE ö, ö, emberei gyakorlatilag ö, erőszakmentes életet tudtak elkezdeni, mert csökkent a katonai jelenlét. A Pápua földön azonban a biztonsági erők egyre többen vannak, ezeket gyűlöli a lakosság, és nem lesz mód előrelépésre, addig, amíg meg nem találnak valamiféle formulát annak érdekében, hogy a biztonsági erők létszáma csökkenthető legyen. A TNI, illetve a polinéz rendőrség lenne az a szerv, amely képes volna e, a békét fenntartani és szolgálni az ő érdekeit, érdekeiket is. Nagyon szépen köszönjük Korber asszonynak, e, hogy e, ilyen érdekes összehasonlítást tett az acsei régió és Pápua, Nyugat-Pápua közötti különbségeket és összehasonlítást tett köztük. Most pedig akkor az EKS képviselőinek adom meg a szót. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az előadó, úgyhogy nem hallják a tolmácsok. Nagyon szépen köszönjük elnök úr, hogy az EKS-nek a képviselőjét is meghívták ide. Röviden, az EKS-nek a nézeit, nézetét szeretném ismertetni a pápuai helyzetben és az EU-indonéz kapcsolatok tükrében. Először is Annyit szeretnék elmondani, hogy az EKS szoros figyelemmel követi a pápuai és nyugat-pápuai területeken a helyzetet. Civil szervezetekkel és különböző szereplőkkel tart kapcsolatot, és a gyakartai európai delegáció munkatársaival is. Az erőszakos események októberben, amelynek halál esete, halálos áldozatai is voltak, egy olyan kérdés, amelyet az Európai Unió a Jakartai külügyminisztériummal is felvetett, és a november 14-i találkozón is. Ekkor az Európai Unió hangsúlyozta, hogy szükséges pártatlan vizsgálatot folytatni, hogy a biztonsági erők milyen gyilkosságokat követtek el, és bíróság elé állítani azokat, akik ebben részt vettek. Világosá szeretném tenni, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja Indonézia területi integritását, és nem támogatja a szeparatista mozgalmat Pápuában. Ugyanakkor az EU a pápuai események alapján e, aggodalmát fejezte ki, hogy nem tartják e, tiszteletben a e, különböző emberi jogokat, tehát az egyesülési, gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságot. Ahogy az előadó is említette, tagadhatatlan, hogy Indonézia az egyetemes emberi jogoknak a tiszteletét egyre jobban megvalósítja, de azért maradnak még aggodalomra okot adó kérdések az emberi jogi párbeszéd során foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, és ösztönözni az indonéz kormányt arra, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és hogy a különböző megsértésével foglalkoznak. A márciusi brüsszeli párbeszéd során az Európai Unió a pápuai foglyoknak a kínzásával is foglalkozott, erre tett említést Bárber asszony is, és hogy a katonákat milyen enyhe büntetésekkel sújtották ebben az ügyben. Az EU az indonéz kormányt állandóan arra ösztönözte, hogy foglalkozzanak, együttműködjenek a pápuai őslakosokkal, és a 2001-es autonómiai törvényt tiszteletben tartsák. És nyilvánvalóan a pápuai tartományokban is támogatják a megfelelő kormányzást. Ezen kívül az indonéz kormány legutóbbi lépéseit is támogatja az EU és a pápuai képviselőeknek a lépéseit, és pedig, hogy egy új egységet hoznak létre, és, és egy jakartai magasrangú miniszter is részt vett a tavaly júliusi pápuai konferencián Pozitív fejleményeket látunk Csakartában, és az elnök Judojono is nyilatkozatában azt nyilatkozta, hogy készen állnak a párbeszédre. Az is bátorít bennünket, hogy egy új egységet hoztak létre Hájapudában és Manokváriban. Ezek az új egységek a pápuai fejlesztési erőfeszítéseket fogják összehangolni, de emberi jogi kérdésekkel is foglalkoznak majd. Nos, tehát majd még meglátjuk, hogy ez az egység hogyan fog működni. Talán érdeklő önöket az is, hogy az Európai Unió több fejlesztési és együttműködési programot támogat Pápuában és nyugat a Pápuában alapfokú oktatást támogatunk, azért, hogy a különböző különbségeket próbáljuk kiegyenlíteni. Az egészségügyben is részt veszünk és segítünk, és vannak kisebb projektek is, amelyek során a civil társadalmat támogatjuk az emberi jogokért való harcban. eléggé nagy a költségvetésünk az éghajlatváltozással kapcsolatban is Pápuában. Tehát összefoglaláskon még egyszer hangsúlyozom az Európai Unió támogatását a konstruktív párbeszédet illetően az indonész kormány és Pápua között. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió továbbra is követeli, hogy a diplomaták és a pártatlan szervezetek, mint például a Vöröskereszt, bejuthassanak Pápuába. Mert hogyha ez nem történik meg, az nem igazán szolgálja az indonéz kormányt a különböző gyilkosságok kivizsgálását is követeljük, és az, a bűnösök bíróság elé állítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Martínez Vargas úrnak, hogy tájékoztatott bennünket a külügyi szolgálat nevében. Igen, asszonyt kérdezem, hogy szeretne e, e, -e szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Köszönöm az összes előadónak az elhangzottakat. Az előadók e, részlegesen elmondták, de én úgy gondolom, hogy egy parlamenti képviselő aki nem igazából ezzel a térséggel foglalkozik, mint jó magam is, tehát más kérdésekkel foglalkozom. Most már így azért néhány tájékoztatást kapott, néhány információt kapott erről a térségről. Én német képviselő vagyok az Európai Parlamentben, és folyamatosan kapcsolatban vagyok az egyházakkal is, a harmadik országokból is, és olyan információkat, tájékoztatásokat kapunk, amelyek igenis aggasztóak. De mindig felteszem azt a kérdést, hogy vajon igazából mely kérdéseket kell feltenni a az érintetteknek, a hatóságoknak. Mi európaiak konkrét módon mit tudnánk tenni? Mi többet tudunk tenni? Hogyan lehet részt venni ebben a béke folyamatban? És itt most a külügyi szolgálat képviselőjéhez szólok. Ahogy hallottuk, egy olyan folyamatban vagyunk, amely hát fokozatosan fejlődik, hallottuk, hogy mit lehetne azért tenni, összehasonlították a helyzetet Acséval is. Szeretném tudni, hogy melyek a gazdasági kapcsolatok Európa és ezen ország között, ugyanis vannak erőforrásaik, tehát itt a gazdasági kérdések érdekelnének egyrészt, másrészt, mint európai képviselők embereknek igenis ez az a kötelezettségünk, hogy, és kötelességünk, hogy jogvédőket védjünk, és feltegyük a, a kérdéseket a jogsérelmek terén. Hallottuk, hogy mi a helyzet. Én az egyházaktól is hallom, hogy milyen problémák vannak. Azt hiszem, hogy tiszteletben kell tartani a helyi lakosság jogait. Itt elsősorban keresztény lakosságról van szó, de vannak Indonéziában más vallások is. Tehát mi többet tehetnénk annál, amit jelenleg teszünk. Mi többet tehetünk annak érdekében, hogy pozitív tevékenységre kerüljön sor, és hogyan lehet a felelősök nek elmondani, hogy mi is a, mik is a problémák, hogy együtt találjuk meg a megoldást. Ebben a térségben nem lesz egyfajta arab tavasz, mint a, amilyen ugye Észak-Afrikában volt, azt hiszem, hogy a kérdés nem igazán egyszerű, de mindenképpen fel kell tenni azt a kérdést konkrétan, hogy mik lesznek a következményei ezen konfliktusoknak az emberekre, a gazdaságra, és különösen a helyi lakosságra. Mi a helyzet? Ugye most azt mondják, hogy több mint 400 keresztény megöltek. Hát mit, mit tehetünk? Az volt a véleményem, véleményem, hogy valahogy asugalják, hogy nem igazán tehetünk sokat. Köszönöm szépen! Néhány perc múlva megadom a szót a külügyi szolgálat képviselőinek, valamint az Indonéz köztársaság nagykövetének, aki itt van velünk. Ravaszurkiszen úr, itt van velünk. És természetesen mások is szót kérhetnek, de az a benyomásom, hogy az Európai Unió leginkább arra, annak tulajdonít fontosságot, hogy mi történik Nyugat-Pápuában, mert sokan szeretnék látni saját szemükkel, hogy mi is a helyzet. Éppen ezért fel kell tenni a kérdést, mely akadályok akadályoznak meg bennünket abban, hogy oda menjünk a helyszínre, ellátogassunk, és megnézzük azt, hogy a helyszínen mi is a, az állapot. Ezzel kapcsolatosan fontos az, hogy a párbeszéd folytatódjon. Az ácsei folyamat egy sikertörténet. Ez a folyamat, ez a téma miért ne lehetne egy sikertörténet? Hallottuk, hogy milyen különbségek vannak a különböző esetek között, nevezetesen a az egyházról szó volt, az egyház egy nagyon fontos tényező, mert a vallásos párbeszéd szintjén a, az érzelmek, az emóciók nagyon fontos szerepet játszhatnak. Ezek olyan történetek, amelyek kapcsolódnak olyanokhoz, akik bűntényeket, akik bűntények eh, eh, áldozatai, és eh, a bűnösöket nem büntették meg. A múlt sokszor nagyon súlyos jelent, jelent ugye húsz évvel ezelőtti problémák is jelen lehetnek még a mai világban. Például Lengyelországban is ez volt a helyzet. Sokan úgy gondolják, hogy mindenképpen a bíróság elé kell citálni a bűnösöket. Azt hiszem figyelembe kell venni ezt a magatartást is, hogyha meg akarjuk érteni a lakosság helyzetét ezekben a régiókban. Tehát egyrészt arra van szükség, hogy figyelembe vegyük az igazságszolgáltatás részéről, hogy legyen egy szándék, és a reális helyzetet is figyelembe kell venni. Nem szabad aláásni az indonéz köztársaság integritását. Ez azt jelenti, hogy, hogy mindenképpen fenn kell tartani ezt az integritást. Természetesen a kérdésnek számos oldala van, amelyről beszélni lehetne, egy teljes listát lehetne összeállítani. Nem szeretnék most részletesen belemenni ebbe a vitába, mindössze egy kérdésre utalnék, nevezetesen a menekültek kérdésére. Azokról van szó, akik Nyugat-Pápuából elmentek, elmenekültek, és most Indonéziában tartózkodnak illegális módon, és semmiképpen nem képesek legalizálni az állapotukat, ugyanis pénzügyi lehetőségeik nincs. Az információk szerint körülbelül 4000 euróra lenne szükségük. Körülbelül 9000 menekült ember él így, akikkel mindenképpen foglalkozni kellene. Ez is egy kérdés, amelyről beszélnünk kellene. Most pedig visszaadom a szót a kül- külügyi szolgált képviselőinek, Martínez Vargas úrnak. Um, thank you very much, Mr. Chair. Elnök úr, köszönöm szépen. Jó néhány kérdés hangzott el, és ehhez csak hosszas választ tudnék adni mindenképpen nagyon segített, hogy ön is rámutatott néhány lehetőségre, ahogy ön mondta, amelynek révén nyugat-pápua föld helyzete e, tulajdonképpen még bonyolultabb, még nehezebb. E, szeretném ismét hangsúlyozni, hogy mi az Európai Unió elsősorban azokkal a kérdésekkel próbál foglalkozni, amelyek az emberi jogok megsértésével kapcsolatosak. Az emberi jogi dialógust Indonéziával, amelyet néhány évvel ezelőtt hívtunk életre, nagyon hatékony eszköznek tartjuk. Mindkét oldal részéről őszintén kellene letenni az asztalra olyan dolgokat, amelyekről beszélni kellene. Hangsúlyozni szeretném, hogy ennek az instrumentumnak mekkora a fontossága, különösen akkor, hogyha az emberi jogokkal történő visszaélésekről beszélünk földön, illetve Nyugat-Pápuában, ami a kormányzást, az irányítást illeti, megpróbáltuk E, szóba hozni ezt a kulcsfontosságú kérdést. Számos együttműködési program e, létezik köztünk és Indonézia között. Ezeknek a révén próbáltuk e, a pápuai, illetve nyugat-pápuai kérdéseket szóba hozni. Amint mondottam, nagyon is támogatjuk a dialógist, illetve szeretnénk, hogyha Jakarta egyértelműen szint vallana, fontos volna a dialógusra a központi kormányzat és a pápua szervek között. Az elemzések arra utalnak, hogy nagyon erős a bizalmatlanság mindkét oldalon. De ismételni szeretnénk, hogy mennyire fontos a dialógus, és hogy az Európai Unió támogatja a dialógust a Jakarta és a Pápua képviselők között Ki kell azonban mondanunk azt is, hogy ez egy belpolitikai kérdés. Nehogy félreértsenek, természetesen mi magunk is, ugye a nemzetközi közösség részeként lehetőségeink szerint minden, mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy javítsuk, vagy közrehassunk az indiai helyzet javulásában. Szeretnénk partnert találni ehhez az indiai kormányban. Az a, a kisebbségi kérdést beszéltük a parlamenten belül, Indonéziában erről is folynak megbeszélések, Jakartában néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy kerülni kellene a diszkriminációt vallási vagy, ne, vagy etnikai hovatartozás alapján. Úgyhogy a kérdéseket szóba hoztuk az emberi jogi dialóguson belül, illetve szükség szerint egyéb lehetőségek esetén is. Itt én magam részéről abba hagynám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Martínez Vargas úrnak, most pedig az indonéz nagykövet úrnak adom meg a szót, ő excellenciája, kérem, hogy röviden szóljon. Köszönöm szépen. Elnök, elnök először is. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy e, ilyen fontos témában szólhatok az albizottsághoz nem könnyű ilyen bonyolult témát ilyen rövid nyilatkozatban kezelni, úgyhogy e, inkább csak egyfajta kontextust vázolnék fel. Én szeretném, e, hogyha ennek segítségével e, éreznék át a komplexitást. Az első a történelmi dimenzió. 1945-ben a függetlenségünk óta a hollandok tulajdonképpen ellenálltak, nem akarták otthagyni Indonéziát. A nemzetközi jog azt mondja, hogy az újonnan született államok, amelyek a dekolonizáció révén jöttek létre, az azonos területeket kapnak, mint amelyek gyarmatkorukban voltak a holland alkotmányban eh, megvolt Indonézia definíciója, azaz a holland gyarmat eh, definíciója, úgyhogy nem látjuk, eh, hogy a hollandok miért tagadták meg a távozást. A nemzetközi jog rendelkezései ezt megerősítették. Az Afrikai Unió azt mondta ki, hogy az újonnan függetlené vált államok határai a volt gyarmatok határaival azonosak. Nos, elnök úr, ez az a terület, amelynek ez az, amely az életterünket adta az autoriter politikai rendszer alatt. Az Acsétől, a Jaffától, a Pápuákon keresztül számos népesség, illetve terület volt érintve. A végén rendeződtek a dolgok, örültünk ennek, és reméltük, hogy nem ilyen kereteket vesznek elő a pápua kérdés rendezésekor. A következő. Pápua Indonézia demokratikus államának a része. 2001-ben született egy törvény a pápua terület speciális jogállásáról. E, ennek a két dolgot e, szeretném megemlíteni. Pápua föld regionális e, kormányzata kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az önkormányzásra, kivéve a külpolitika, a a, a fegyveres, illetve a védelem, illetve a pénzügy területén. Három héttel ezelőtt egy kormányzó választás zajlott Pápua földön, négy személy indult a választásokon, 220-230 ezer szavazó járult az urnákhoz. A kormányon kívül a pápai regionális nemzetgyűlés is van, más szerv nem szólhat bele. Felvettük ide egyébként az emberi jogi szervezeteket is. A kormányzat benyújtott egy megegyezésre vonatkozó javaslatot is. Elnök úr, Pápuaföld 80%-át megtartja az erdészetből, bányászatból, olaj és gáz kitermelésből származó jövedelmeit. Aceh terület az, a provincia, ahol hasonló megtartás van. A többi területeken az állam, az olaj és a gázkitermelés jövedelmeinek csak 15%-át tartják meg. Tehát Pápolföldön 80% marad. Elmondom másképpen is. 1997-ben 5 5 ezer trillió rúpia volt a bevétel, 2002-ben 10 trillió rúpiára növekedett, 2008-ban 6,1 milliárd dollárnak megfelelő 4,5 millió fős a lakosság. Ez azt jelenti, hogy az egyfőre jutó nemzeti jut a jövedelem az, ami 7000 dollár volt, többszörösen meghaladja ez a kelet-timor és egyéb területekre vonatkozó jövedelmet. Azt hallottuk, hogy 2018-ban a pápaföld jövedelme 4,8 milliárd dollárra, 4,4 milliárd dollárra növekszik. A pápaföld kulcskihívása nem abban van, hogy tovább B forrásokat tárgyaljanak fel, hanem, tár, tárgyaljanak fel, hanem abban, hogy a meglevőket jól használják. Tehát a pápua földi problémákat a pápuáknak maguknak kell megoldani. Hogy őszinte legyek, kedves elnök úr, a, az elszámoltathatóság kapcsán a világbank azt mondta, hogy az összes önkormányzat közül mindösszesen négyen adtak be jelentéseket. Szükség van tervezésre, alulról felüljövő szervezői munkára, úgyhogy az önkormányzati szinten az önkormányzatnál is felelősség nyugszik, a tekintetben, hogy ezeket a szarántalanságokat felszámolják amint korábban is mondtam, a központi kormány eh, intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy eh, Nyugat-Pápua fejlődését felgyorsítsák. Új átfogó iránymutatásokat adtunk ki a továbbiakban 2011 eh, folyamatán. Egy különleges egységet állítanak fel, Babandar de Mono az a vezetője, aki korábban a Bandaracsének a tevékenységet figyelte meg. Dr. Fait Hussein az ACE kérdésekkel kapcsolatos főtárgyalónk volt, ők vesznek részt ebben az új egységben. Tehát kétség nem fér hozzá, hogy Indonézia kormánya nagyon alapvető lépéseket tesz meg a probléma békés megoldása érdekében. A Jakarta Post című újságban megjelent egy érdekes cikk. A szerző azt mondta, hogy Juduljano elnök ideje alatt a kormány számos lehetőséget nyitott meg, és bemutatta, hogy tárgyalásos, útján, tárgyalásos úton békésen is meg lehet oldani a problémákat. Elnök úr, a nemzetközi közösség és az EU hogyan tud hozzájárulni a folyamatokhoz. Az átfogó partneri együttműködés egyik része az emberi jogi dialógus, mi a magunk részéről támogatjuk ezt, ezt várjuk önöktől is. A többség és a kisebbségi kérdés az utolsó észrevételem, elnök úr. Igaz, hogy Indoná, Indonéziában a lakosság többsége muzulmán hitű, azonban vannak területek, ahol ők vannak kisebbségben, a, a szabad gondolkodás alapján, ugye azt szokták mondani, hogy vannak egyes részek, ahol 80% muzulmán, 20% nem muzulmán. Észak-Szumátrában például cirka 80% a keresztények arányszáma. Pápua földön a muzulmánok kisebbségben vannak, 20% a, az arányuk. Tehát Indonéziának vannak területei, ahol nagyon érdekesen keverednek ezek a dolgok. Tehát a, a vallási kérdések Indonéziában nem annyira egy, egyszerűek, mint ahogy kívülről gondolhatnánk Indonézia sokat dolgozott együtt az Európai Unióval, a soros lengyel elnökséggel néhány héttel ezelőtt volt egy megbeszélésünk a dialógusról. Szeretném elmondani, hogy az indonéz kormány megérti, hogy mi a tennivalója. Látjuk, hogy mit mulasztottunk a múltban, és most megpróbáljuk megteremteni a dialógusnak a jobb feltételeket, de az órát nem szabad visszafelé állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak, most pedig megadom a szót a vendégeinknek. Kettő percet kapnak, hogy a konklúziókat levonj, megvonják, Barber úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden reagálnék néhány pontra, amelyet felvetettek. Ami a speciális autonómia kérdését illeti, azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy ez a speciális autonómia csődöt mondott, az, a, az elsősorban ez egy politikai ok, és nem gazdasági ok. Vannak a törvényben olyan rendelkezések, amelyek szólnak arról, hogy a pápuaiak saját maguk hozanak létre különböző hatóságokat, bíróságot, és így tovább viszont alásták ezt a folyamatot, a béke folyamatot, a bírósággal kapcsolatos rendelkezéseket nem megfelelő módon alkalmazták. Én azt hiszem, hogy új rendek, új kezdeményezésekre van szükség, amelyek valójában foglalkoznak a pápuák kérdésével, és itt egy politikai kérdésről van szó, és az emberjogi kérdésekkel kell foglalkozni, amelyekről szóltam. Aztán ott, ott van a, a pápuák marginalizálása, a migráció aztán szó volt arról, hogy a helyzet nem világos. És az elnök úr is tett megjegyzéseket a hozzáféréssel kapcsolatosan, hogy, hogy oda menjenek a helyszíne, például az Emberi Jogi Albizottsági delegációja, el, hogy elmenjen tényfeltáró misszióra. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen egy segítséget jelentene. Köszönöm szépen, Bábel úr. Kolbert doktornő. Kedves nagykövet úr, szeretnék megerősíteni a, azt, amit az elődöm mondott. Ön nagyon jól tudja azt, hogy a béké, béke bizottságot nem lehet létrehozni sem Papua földön, sem pedig Ácséban, mert a nemzeti törvény megakadályozza ezt most már hat év óta. És ami a speciális autonómia törvényt illeti, 2001-ben létrehoztak egyet Ácsira, aztán 2006-ban egy másikat, és a mandátum nevezetesen, hogy ez a béke bizottság milyen messzire tudna elmenni, az benne van a nemzeti törvényben. És mit lehetne tenni Pápuaföldön és Ácséban később? Ez csak is kártérítés, pénzügyi kérdések Úgyhogy szeretném mindenképpen felhívni és, és sürgetni az indonéz kormányt, hogy hogy ezekkel a jogi ö, dokumentumokkal, jogszabályokkal, amelyek már léteznek hat éve, de ezeket alkalmazni is kellene, hogyha ért, jól értettem, a párbeszéd a párbeszédet végre nagy, nagyra értékelik, és végre erről szólt az elnökük is. Konstruktív kommunikációra lenne szükség, ezt nagyon nagyra értékelni. Azonban vannak olyanok, akiket egy, kineveztek erre az egységre, és ott van banda Monoku, akkor Faridu Singul és mások, és itt két külön megközelítést alkalmaznak. Számos téma van, amely terén nem volt semmiféle fejlemény. Ha egy ilyen egység létrejön, akkor azoknak megfelelő módon kell működniük. És ezt engedjék meg számukra. Köszönöm, Korbel asszony. Hölgyeim és uraim! ahogy látják, negyed órával hosszabb lett ez a meghallgatás Nyugat-Pápuáról. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament mandátuma során még vissza fog térni erre a kérdésre. Látjuk azt, hogy nem könnyű megoldani ezeket a problémákat, amelyek ennyire a múltban gyökereznek. Vannak olyan problémák, amelyeket nem oldottak meg, a helyi lakosság számára. De minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a problémákat megoldjuk. Hát látom, hogy az ASEAN delegáció tagjai nincsenek jelen a teremben, viszont a titkásság igen, és a titkárság is részt vehet a következő napirendi pontunk vitájában. Most pedig szeretnék köszönetet mondani Bárbár úrnak, Korbel asszonynak és a nagykövet úrnak is, akik a vendégeink voltak, és most áttérünk a következő napirendi pontra, a burmai helyzetre a múlt alkalommal májusban már volt erről a témáról szó, azóta azonban fejlem, új fejleményekre került sor. Tehát éppen ezért szükség van egy eszmecserére, és azt a döntést hoztuk, hogy most a burmai helyzettel foglalkozunk. Valószínűleg Aung San Suu Kyi asszony az új választások során megpróbál majd parlamenti képviselői széket elnyerni, ugyanis a múltkori győzelmét a választásokon a katonai hunta nem ismerte el, de a különböző hatóságok reformokat indítottak, amelyeket a nemzetközi közösség üdvözölt Hillary Clinton asszony 50 év óta először, tehát Hillary Clinton volt az, aki eh, Burmába utazott, és eh, Ashton asszony is eh, azt mondta, hogy megelégedett az új fejleményekkel, és a hatóságoktól tehát a politikai bebörtönözöttek amnestiát kaptak. Természetesen mi azt szeretnénk, hogy minden fogoly kiszabaduljon. Most egy videó üzenetet fogunk látni, amelyet Aung San Suu Kyi asszony küldött. Ez az ő nyilatkozata. Ezt a nyilatkozatot a Szaharov díj átadásával kapcsolatosan mondta, elmondja a véleményét a díjjal kapcsolatosan, és az, hogy mennyire fontos Burma szempontjából ez a díj. Köszönöm. Hálás vagyok az alkalomért, hogy üzenetet küldhetek, bármennyire is rövid legyen ez az üzenet, tehát hogy az Európai Parlamentnek üzenetet küldhetek egy ilyen fontos emberi jogi konferencia során. Az emberi jogok az mindannyiunk számára nagyon fontos, azok számára, akik a demokráciáért gondol, dolgoznak Burmában. Ugyanis hiányoznak az emberi jogok, és ezért volt ilyen hosszú a harcunk és ilyen kemény. Az Európai Parlament pedig szer, szer, segített nekünk abban, hogy ezt a harcot folytassuk. Az önök támogatása és a megértése e, a sötét napokban e, fényt jelentett számunkra, azokban a napokban, amikor olyan sok elnyomástól szenvedtünk, hogy nem tűnt úgy, hogy sikerül majd lépnünk. De a remény nem csökkent, mert tudtuk, hogy vannak barátaink az egész világban, e, barátaink és szövetségeseink, akik kiállnak mellettünk nagyon fontos, hogy a Szaharov díjat olyankor adják át nekem, amikor a burmai demokratikus mozgalomban valóban nagy problémákat kellett, hogy szembenézzünk. Akkor úgy tűnt, hogy a világ szinte elfeledkezett rólunk. Úgy tűnt, hogy egyedül voltunk a harcunkban. De a Szaharov díj amelyet nekem ítéltek, nem nekem, mint egy egyénnek, hanem valakinek, aki emberi jogokért harcolt Burmában, arra emlékeztet bennünket, hogy nem vagyunk egyedül. Ismét és újból emlékeztettek bennünket arra, hogy nem vagyunk, egyedül nem hang, felejtettek el bennünket. Ezért azt szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek az Európai Parlamentben, és mindazért, amit tettek a számunkra, és hogy életben tartották a reményt, és nagyon várom azt a napot, amikor együtt lehetünk barátokként és szövetségeken, szövetségesekként, akik egy biztonságosabb, boldogabb világért harcolnak. Köszönöm szépen. możemy powiedzieć, że... Nagyon szépen e, köszönjük. Azt e, elmondhatjuk, hogy nagyon köszönjük a Koszarov díj díjazottjának, e, azt, hogy hosszú évek során, amikor őt éldezték, sosem vesztítette el a reményt, és türelmetlenül várja azt a napot, amikor valóban tehet lépéseket a burmai helyzet megváltoztatására. Reméljük, hogy ez a nap eljön. Ez azt is bizonyítja, hogy mennyire fontos a Szaharov díj, amely erkölcsi támogatást nyújt az emberi jogok aktivistáinak. Nagyon szerényen mondta azt, hogy ez a díj nem őt illette, hanem minden burmai aktivistát. Most pedig szeretném megkérni az EKS képviselőjének, hogy ö, szóljon. Mr. Gillespie. Gillespie úr. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az utóbbi hónapok nagyon jelentősek voltak Burmában. Novemberben, amikor a választások történtek, amelyek nem voltak szabad vagy igazságos választások, annak ellenére, hogy nagy reményeket fűztek hozzá, csalódást jelentett az utóbbi hónapokban ugyanakkor jelentősen megváltozott a helyzet. Hogyha ezt e, ehhez idepöntöt kellene e, fűzni, akkor az áprilisi parlamenti beszédére utalnék a e, miniszterelnök, aki egy programot vázolt fel, amely gazdasági és más reformokat vezetett be például az emberek joga védelmét is, a korrupció elleni harcot, és az ellenzéki pártoknak és az etnikai csoportoknak a bevonását. Akkoriban arra gondoltunk, hogy ez csak úgy mondta, de hogyha elemeztük ezt a beszédet, akkor úgy tűnt, hogy ezt valóban alaposan átgondolta valaki. Azóta az események sora mind pozitív irányba mutatott. Nyilván a reflektorfénybe e, e, az elnökkel való e, találkozások kerültek, tehát az elnök és a kormány és mások találkoztak. Aztán a politikai pártoknak a bejegyzés törvénye, aztán az NLD-vel kapcsolatos események és pedig, hogy a az időközi választásokon indul ő is, és más jelenzéki pártok. Ez a 2008-as törvény alapján joga van erre. Nos, ezek a látható események, a parlament, eseményeket, parlamenti események követték, és pedig törvénytervezetet hoztak, amely a a szakszervezetek létét lehetővé teszi, aztán a kényszermunkának az intézményevel is foglalkozik. Ugyanakkor az elnök újra megfogalmazta azt, hogy konstruktívan szeretne együttműködni az etnikai csoportokkal, és békés megoldásokat elérni. Bizonyos államban vannak már sikerei, sikeres jelei ennek, de azért ez továbbra is nagy kihívás. hiszen fegyveres konfliktusok vannak bizonyos régiókban Ezen kívül az etnikai csoportok politikai és gazdasági reményeit is próbálja teljesíteni. Mindezek nagyon jó jelen, jelek, nos, mit gondolunk róluk. Nyilván ez több, mint amit reméltünk, reméltünk mindenki nagyon optimista, ugyanakkor vannak kérdések a változások minőségét és fenntartatóságot illetően. Amikor a minőségre utalok, akkor nem akarom lekicsin, tehát nem értékelni, megfelelően értékelni azt, ami történt. A törvények a szakszervezetekkel kapcsolatban úgy tűnik, hogy megfelelnek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáinak. Aztán az gazdasági reformok elsősorban a vidéki mezőgazdasági reformra koncentrálnak, például mikrofinanszírozás a gazdálkodók számára lehetne szó persze a földosztás és a különböző földdel kapcsolatos jogokkal és még jobb hír, de hát ez még majd jöhet. Nos, aztán az üzleti élet reformja is fontos. És az elkövetkezendő időben ennek várjuk az eljövetelét. Aztán a visszafordíthatóságot illetően a 2008-as alkotmányjal elindított új rendszer, tehát hogy a regionális, a központi kormány és a, a, és a hadsereg nyilván a katonai kormányzat által lett felállítva. Ez egy ellenőrzött átmenetet biztosítana, és elsősorban a, a katonai kormánynak az érdekeit képviseli, ugyanez a kormány már lassan kikopik a hatalomból. Nos, a feszültségek a kormányon belül elsősorban a reformok sebességét és méretét illeti. Vannak a, a konzervatívok, vannak, akik szeretnének, aztán vannak azok, akik nagyobb reformokat szeretnének, tehát ez a különböző érdekcsoportoknak a nézetét képviseli, és ez okozza a feszültséget a kormányban, és ez fogja befolyásolni szerintünk a reformoknak a sebességét és, és kiterjedését legalábbis ahogy mi látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy vészszerű, hogyha úgy tekintjük, hogy vannak olyan dolgok, amelyek hangsúlyozzák most a reformoknak a komolyságát. Nyilván, hogyha a politikai fogvatartottakat elengednék, az még nagyobb bizonyíték lenne. Az NLD-nek sok, sok érdeke fűződik ehhez, de a számok 2000-től 1200-ig terjednek, hogyha belevesszük az etnikai fogvatartottakat is. Eddig 300 rabot engedtek szabadon. Aztán az időközi választások reméljük, hogy szabadok lesznek és igazságosak, tehát jobban, mint a 2010-es novemberi. Az elnök azt mondta, hogy ezt akarják elérni, de majd meglátják, hogy az ellenzéki pártok köztük az NLD kap -e esélyt. Végül pedig szeretnénk azt is látni az elkövetkezendő hat hónapban, hogy a kormány eh, párbeszéde mindegyik politikai, tehát ellenzéki politikai párttal történik majd. Tudjuk, hogy a különböző parlamenti képviselők a kormánypártban és az ellenzékben elkezdtek már kapcsolatokat építeni, de reméljük, hogy ez majd strukturáltabbá válik, és az, jövőt, az ország jövőjét illetően belevonnak mindenkit mint ahogy mondtam, nem akarjuk alábecsülni azt, ami eddig történt, hiszen ez nagyon jelentés, de azért szeretnénk más dolgokat is látni még eh, ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a változások minősége eh, jelentős. És hogy részünkről is választ vár. Az intézményekben megvizsgáljuk az országgal folytatott szakpolitikákat. És ezt a folyamatot tovább folytatjuk, és referenciaértékeket állapítunk meg az elkövetkezendő hónapokban. És hogyha valóban reagálunk, és a tanácsnak a korlátozó intézkedéseit enyhítik, akkor erre lehetőség lesz, és akkor reméljük, hogy láthatjuk majd a pozitív változásokat. Aztán a kapacitás kérdése is felmerül, tehát a kormánynak a tevékenysége, például, hogy egy eh, emberi jogi testületet felállít, felállít az attól függ, hogy ezt, eh, tehát van-e képesség arra, hogy ezt felállítsák. Ugyanis itt kapacitás hiány van, és még fel kell vázolni a szakpolitikát, és ezt végre is hajtani. Hasonló helyzet a regionális parlament hatáskörének a meghatározását illetően, és a központi kormány hatáskörétnek is. Tehát a kapacitás építés számunkra még egy probléma, és ezt szoros figyelemmel követjük olyan üzenetet próbálunk küldeni, hogy ami eddig történt, azt nagyra értékeljük, de várjuk, hogy a továbbiakban mi történtük. És a nemzetközi pénzügyi intézményeket is be akarjuk vonni, azért, hogy technikai tanácsokat adhassanak a gazdasági reformokkal kapcsolatban, például a Világbankot és az IMF-et is bele lehetne vonni. Tehát mint mondtam, pozitívan állunk ezekhez a kérdésekhez. Van még mit tenni ahhoz, hogy valóban biztos, bizonyítsák, hogy ezt komolyan gondolják, de reméljük, hogy ez megtörténik, és mi is megfelelő módon fogunk erre reagálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Kiresztónak. Most pedig Szara Kolán asszonynak adom meg a szót a Burma hivatal részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az igazgató úr itt lehet, szeretett volna lenni, de sajnos Ázsiában van jelenleg, és nincs a következő üzenetet. Az ő üzenetét szeretném felolvasni annak ellenére, hogy a szakmai életemet nagyrészt Burmában töltöttem, de most, de 50 év után most tértem vissza először, nevezetesen a katonai hunta felépés miatt, amikor még gyerek voltam, száműztek, és és most visszatértem egy magánlátogatásra, és meglátogattam azokat a helyeket, ahol gyermek voltam. Természetesen találkoztam a Myanmari Nemzeti Liga párttal. Azt láttam, hogy sokkal optimistábbak és nyitottabbak az emberek, mint amit vártam az emberek az utcákon kevésbé félnek. Nagyon sok szkepticizmus volt a választásokkal kapcsolatosan. Én jó magam is szkeptikus voltam, és nagyon meglepett a márciusi elnöki nyitóbeszéd. Ezután úgy tűnik, hogy a helyzet rosszabbodott, augusztusban az elnök találkozott Aung San Suu Kyi-vel, aki pozitívan válaszolt a megkeresésre, és az elnök azt mondta, hogy a száműzöttek visszatérhetnek a hazájukba, elindult egy parlamenti vita, és a különböző témákat, kényes kérdéseket is, például a béke amnestia, a politikai foglyok szabadon engedése, a cenzúra és a nukleáris programmal kapcsolatos témákat is elkezdték megvitatni. Egy új munkatörvénykönyvet fogadtak el, és néhány politikai foglyot is szabadon engedtek. A kormány a választási törvényét is felülvizsgálta az NLD-t, mint politikai pártot bejegyezte. Aung San Suu Kyi még azt is javasolta, hogy az időközi választásokon jövő év elején, mint parlamenti képviselő jelölt lép fel. Tehát a helyzet megváltozott. Ami az etnikai konfliktus illeti, a legtöbben úgy gondolják, hogy az etnikai probléma egy periférikus probléma. Sokan úgy gondolják, hogy a demokrácia létezik Burmában, és hogy ezt a problémát meg is lehet oldani. De azonban ez nem igaz. A demokratikusan megválasztott kormány bizonyos problémákat próbált megoldani azáltal, hogy az alkotmányt módosította azonban az etnikai kérdéseket nem, még mindig nem oldották meg az emberek teljes megelégedésére. A, a különböző állami intézmények mandátuma korlátozott, de az alkotmány foglalkozik most már a különböző etnikai térségek belső öndeterminációjával, önrendelkezésével az elnök decentralizációs politikát indított el. Az embereket érdeklik a különböző kezdeményezések, azonban még nagyon sok a bürokrácia, a nemzetközi közösség, beleértve a parlamenti képviselőket is, mit is tehet? A demokratikus intézmények kapacitásán javítani kell az elnök elszámoltatható az alkotmány szerint. Mindenképpen bátorítani kell őt, hogy a katonai dikt diktátori és az ezzel kapcsolatos problémákat oldja meg, a jogállamiságot biztosítsa, a politikai pártoknak is demokratikusoknak kell lenniük. Mindenképpen javítani kell a kapacitásaikon, politikákra van szükség, politikákat kell kifejleszteni a tisztviselőket képezni kell a különböző szakmákban. Fontos az, hogy az autokrata vezetők kevésbé tudjanak érvényesülni, más szóval a demokratikus gyakorlatot és ideákat kell elő segíteni, és úgy tűnik, hogy a helyzet most már visszafordíthatatlan. Hogyha azt várjuk, hogy Burma egy ideális, demokratikus nemzet, az még nem igazán van így, még nem az ideális demokrácia uralkodik az országban, de azt már látjuk, hogy az utóbbi hat hónapban a dolgok igenis változás alatt vannak. Köszönöm szépen Szara Kolennek. Szeretném, szeretnék köszönetet mondani Tankja úrnak, aki tehát nem ö, tudott eljönni, de ezt az üzenetet küldte már nagyon régóta nem hallottunk ennyi üzenetet, ennyi pozitív nyilatkozatot itt a bizottságon belül. Láttuk azt, hogy a helyszínről fontos, pozitív változásokról kapunk híreket. Természetesen ez számunkra öröm, de azt a kérdést tesszük fel, hogy, hogy mennyire hosszantartóak lesznek ezek a változások. Most szeretném megadni a szót a nagykövet úrnak, természetesen akkor, hogyha szándékozik szólni, vagy nincs is itt, nincs is itt a teremben a nagykövet úr, vagy esetleg nincs kedve felszólalni, akkor Gillespie úrtól Kérdezem, hogy még esetleg szándékozik szólni? Az én tapasztalatom a miamári bürokratákkal hiszen azt hallottuk, hogy nem hajlandóak aktívak lenni. Mi három kiváló nagykövetet érvezhettünk itt Brüsszelben, és néhány évvel ezelőtt diszkrét lépéseket tettünk hogy a szegénység csökkentése kapcsolatban a Myanmári kormányjal tárgyaljunk, elsősorban az egészségügyi oktatás területén. És mindezek nagyon jó szakemberek voltak, és különböző európai, ausztrál és amerikai egyetemek, egyetemeken szerezték a diplomájukat, és tulajdonképpen a nehéz körülmények között jó munkát végeztek. Tehát míg a kapacitás probléma az nagyon súlyos, de hogyha az eszközeinket felhasználjuk arra, hogy segítsünk Eh, a kormánynak és a civil és a, és a kormány tisztviselőknek, akkor azt hiszem, hogy az ország fejlesztésében előrelépések történhetek, történhetnek. A fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, hogy lássuk a reformoknak az eredményét, tehát, hogy az emberek életében és a jólétben valóban eh, előrehaladást eh, fognak eredményezni. De egyelőre ennyit tehetünk a helyzet javítására. Mindenesetre, hogyha a nemzetközi pénzügyi intézmények azok nagyobb szerepet játszanának, ez nagyon jó lenne számunkra. Nagyon szépen köszönjük. Nem akar még nagykövet úr mondani valamit? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A kollégámmal szemben ben eh, eh, Seamus eh, Gillespie-vel, aki annyival jobban ismeri Bormát, én sosem jártam még Burmában, mert nem mutatkozott rá alkalom, és és ha én személyesen, ha lehet, akkor nem utazom elnyomó országba de minden a Zsireszpi kollégával hasonlóan pozitív e, fejleményeket látunk, tehát a jövő év első felében talán az új emberi jogi bizottsággal kapcsolatba tudunk lépni. Még kicsit tudunk, keveset tudunk erről a burmai intézményről, de azt hiszem, annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy hogy tudjuk a változásokat támogatni. Ehhez persze e, világos politikai jelzéseket várunk, de remélem, hogy az EKS-nek a régióba történő missziói ezeket majd hozzák. Hillary Clinton eh, amerikai külügyminiszternek a hét során történő látogatása is hatással lehet az európai hozzáállásra. Nem olyan régen az ENSZ-nek a eh, bizottsága, a harmadik bizottsága elfogadott, vagy benyújtott egy eh, határozatot Burmával kapcsolatban, de ezt elég jelentősen megváltoztatták, hogy a megmutatott körülményekhez alakítsák. Azt hiszem, hogy a végkövetkeztetés hasonló ahhoz, amelyet Pile megbízott mondott nem olyan régen, tehát, hogy az út nagyobb részét még most kell megtennünk. Tehát üdvözöljük a jeleket, de most ezeknek tovább kell folytatódni, és mi nyilvánvalóan mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük ezt a mozgalmat, elmozdulást. Nincsenek illúzióim azt a tapasztalatom alá, alapján, amelyet más dél, dél kelet-ázsiai országokban éltem meg, tehát hogy nehéz, vel, nehéz tőlük elkötelezettséget várni, elsősorban az emberi jogok területén, tehát nehéz velük konstruktív párbeszédet folytatni, mert nem igazán hajlandók arra, hogy elkötelezzék magukat az emberi jogok kérdésének megoldása mellett, tehát Kambodzsában, Vietnámban, Laosban ez történik hát a jelzéseket látjuk, de az igazi változásokat, azokat még meg kell várni, és hogy lesznek-e igazi változások, az a, a hatalomban lévőktől függ tehát hogy lesz neki, lesznek-e valós változások, hiszen a, az emberi jogok az, az nem csak egymagukban számítanak, hanem annak a hátterében, hogy ez az ország készen áll-e modernebb, elszámoltatható kormányzási rendszerbe lépni. Elnök, köszönöm szépen! Köszönjük Témánsz úrnak is. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy miután meghallgattuk a meghívattakat, és az EKS képviselőit, kialakulhatott az a meggyőződésünk, hogy ezek a jó hírek, azok átalakuláshoz vezetnek Burmában azt hiszem, hogy ez azért egy elég hosszú folyamat lesz, de a hatóságokat érdekli, hogy mi történik a mi országainkban, az én országomban is. Amikor ellátogatott az egyik politikusunk ezekbe az országokba, akkor sok kérdést tettek fel neki. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezt a politikai folyamatot nyomon kövessük, tájékozódjunk a demokratikus folyamatokról, tehát amikor ezek az országok átalakulóban vannak, a rendszer megváltozik, akkor ezt figyelemmel kell követnünk. Hangsúlyozni szeretném, hogy a nyilatkozatot, amelyet felolvasott a kolléganő, azt mutatja, hogy hogy pozitívan, optimistán állnak hozzá az emberek ezekhez a kérdésekhez. Szeretném megköszönni a az előadóknak, akik a napirend során különböző kérdésekhez hozzászólnak. Köszönjük a nyilatkozatokat, az összefoglalásokat, köszönjük az LKS és a tanács képviselőinek, hogy megjelenték. Most akkor befejezzük a délelőtti ülést, három órakor találkozunk megint. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát, tehát 15 órakor folytatjuk újra a vitát, és pedig a Maciej Popovskit, az LKS főtitkár helyettesét várjuk. Köszönöm.